Madame le Président! Elnök asszony. Bon, ez volt is lá, eh? Puis-je vous inviter à prendre vos places? Kérem szépen, hogy foglaljanak helyet. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et... Nos, siessünk egy kicsit, hogy elkezdhessük végre a szavazást. Et nous allons commencer par... Kezdjük is az első témával. A Stojanov jelentés következik. C'est un vote euh, unique qui est pour... Egyben szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk a Patreon neves jelentés szavazásával. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Most pedig a Szájer jelentésre térünk át. Szintén név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következik a második szájer jelentés. Szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következik a harmadik szájer jelentés. Szintén név szerinti szavazással megnyitom a szavazást.